Tovább következő felszólalónk Garcés Ramon lesz, az európai fogyasztókra vonatkozó új politikai stratégiát fogja röviden ismertetni. Négy percre meg is adom neki a szót. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai bizottság az európai fogyasztási helyzetről is jelentést mutatott be, és pedig a belső piaci bizottság pedig jóvá hagyta májusban szinte egyhangúan a jelentés. És szeretnék most köszönetet mondani a jó együttműködésért, ugyanúgy, mint a technikai megjegyzésekért is, hiszen így egy nagyon jó dokumentumot kaptunk, és ez az európai együttműködést még jobban előmozdítja 2020-ig. A négy fő célunk a következő. Szeretnénk a fogyasztó biztonságát erősíteni, szeretnénk eh, jobb információs helyzetet elérni, harmadsorban pedig szeretnénk beleszólást biztosítani, negyed sorban pedig szeretnénk a fogyasztási politikában olyan politikát alkalmazni, amely elősegíti a versenyképességet. Tehát a fogyasztók joga az Európai Unió egyik alapjoga, és éppen ezért az alapjogot pedig nagyon gyorsan és bürokráciamentesen alkalmazni kell. És pedig számos területen, közlekedésben, a digitális szolgáltatások, egészségügy és egyéb területeken is. Az adatvédelem is egy nagyon lényeges előfeltétele az európai fogyasztók védelmének. A kockázatot mindenképpen csökkentenünk kell a hamisított termékekkel, kapcsolatban a látszat hirdetés ellen fel kell lépnünk. Az iskolában kell már kezdenünk a fogyasztók tájékoztatását. A legutóbbi pénzügyi válság megmutatta, hogy szükséges informálni a fogyasztókat, és pedig a banki és pénzügyi szolgáltatások tekintetében is. Nagyon fontos az, hogy pártatlan tanácsadást kapjanak a fogyasztók megfelelő eszközökkel, hogy olyan helyzetben legyenek, hogy saját maguk szuverén módon dönteni tudjanak. És pedig ez minden területen nagyon fontos. Nagyon fontos ez a gazdaság terén, a pénzügy terén. Így azt javasolnám, hogy az európai fogyasztóvédelmi szervezeteket is regisztráljuk, hogy ezek megfelelő módon együttműködni tudjanak. Lényeges a fogyasztók védelme a digitális térben is. Itt pedig nagyon nagy kihívások vannak, hiszen a piacok globalizálódnak, és pedig az egész világon. Az egész világon jelen van a internetes piac. És ezen a területen fokozott fogyasztóvédelemre van szükség. Azt javasolnám, hogy dolgozzunk ki egy kollektív kártérítési mechanizmust is, amennyiben kárt szenvednek a nem megfelelő módon tájékoztatott fogyasztók. Tehát szolidaritást kell mutatnunk. Például a lakások jelzálok hiteleit lehessen felmondani, amelyek nem a fogyasztók nem tudásából, illetve nem a fogyasztók rossz indulatából származnak. Tehát itt nagyon sok új technológia van, és most egy teljesen más terület a génmanipulált termékekről is megfelelő címkézéssel kell tájékoztatni a fogyasztókat. Tehát látjuk, hogy rengeteg területen kell ezeket a védelmi mechanizmusokat érvényesíteni, főleg gyermekek, idősek, fogyatékossággal élők esetében. Szükséges az, hogy a panaszosok bírósághoz is fordulhassanak, amennyiben illegális verseny zajlik, vagy amennyiben tisztességtelen módon bánnak a fogyasztókkal. Végezetül pedig a következő, a következő 2014-2020-as pénzügyi keretnek megfelelő finanszírozást is biztosítania kell. Köszönöm. Köszönöm és most rögtön elkezdjük a catch Nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon kevés időnk van, tehát mindenki tartsa be a felszólás időt, Kelly úr. John uh, Köszönöm. Igen, fontos kérdésről van szó. Nagyon érdekes, amit az előadó elmondott. Két fontos dolgot emelnék ki. Először is bizalmat kell teremtenünk az állampolgárokba, olyan országok, mint az enyém, vagy más országok próbálják bátorítani a fogyasztókat arra, hogy költsenek pénzt, de lehet, hogy nincs pénzük, viszont bizalmuk sincsen. És Éppen ezért a bizalmat kell javítani, ahogy az előadó mondta, főként az online kiadásoknál 60%-a az embereknek fél attól, hogy online vásároljon valamit, mert nem bíznak a rendszerben, nem bíznak abban, hogy az adataikat tiszteletbe fogják tartani. Ezen dolgoznunk kell, az adatvédelem ki kell, hogy terjedjen erre a rendszerre és ha ez megtörténne, akkor bátorítanánk az embereket arra, hogy online vásároljanak, mert bizalmuk lenne a rendszerben. Ez egy élethosszig tartó folyamat, ifjúsági szinten, az ifjúság szintjén kell ezt kezdenünk. Itt élethosszig tartó tanulásról van szó a fogyasztók érdekében. Köszönöm. Korea de Campos a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentés megfogalmazójának, és persze ismerjük a tradicionális fogyasztóvédelmi kérdéseket. Fair verseny, megbízható kereskedők, 500 millió fogyasztó, de vannak új problémák is, amelyek a válságból erednek, úgyhogy sürgősen olyan intézkedésekre van szükségünk, hogy a pénzügyi visszaélésektől óvjuk, védjük a fogyasztókat, hiszen ők váltak sérülékenyebbé, támadhatóbbakká. Tehát transzparensebb, átláthatóbb eszközökre van szükségünk, és azokra szóló információkra. Nagyon sokan még bankszámlát sem képesek nyitni, Úgyhogy nagyon sok alapvető feltételnek kell még teljesülnie itt az, Euró- az Európai Uniónak, hogy konstruktív, átfogó védelmet nyújtsunk a fogyasztónak, aki azonban ismeri a jogait és a kötelezettségeit, hogy valóban hasznot húzzon az Unióból, és neki is haszna legyen belőle. Miranda képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Garcez úrnak szeretnék gratulálni, nagyon jó időben született ez a jelentés, hiszen egy olyan időben tárgyalunk erről, ahol, amikor is több ezer embert érint, a jelzálog, hitel, valamint a pénzügyi termékek köz, körüli mizéria, és nagyon jól is ö, került megfogalmazásra itt a jelente, jelentésben amikor úgy fogalmaznak, hogy a bankok és a pénzügyi intézetek gyakorlatilag félrevezették a fogyasztókat, és csak a saját malmukra hajtották a hasznot. A gyermekek és fiatalok egyaránt áldozatok, akik nem tudnak olvasni, írni, akik aláírtak pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéseket, és most nem tudják kivonni a pénzüket. És éppen ezért számítaniuk kell a támogatásunkra, Ferére úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát azt kell mondanom, hogy az az ürügy, amit nagyon sokszor itt hangoztatnak a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban, azért visszaüt, hiszen minél jobban elmélyítjük a belső piacot, és minél inkább elharapozik a liberalizáció, minél nagyobb a verseny, annál inkább kedvezni fog ez a fogyasztónak, és védve lesznek a jogaik. Hát kérem szépen ez hazugság. Teljesen egyértelmű, hogy a privatizáció és a liberalizáció a fogyasztóknak a rovására történt, teljesen egyértelmű a helyzet a pénzügyi szolgáltatások területén. A liberalizálás és a deregularizálás is ugyanebbe az irányba mutat, katasztrófához vezet gyakorlatilag. Az élelmiszerbiztonság vagy a közegészségügy sem biztosított. Úgyhogy újra vitát kell folytatnunk ezekről a témákról, realisztikusabban közelíteni, és valóban fel kell lépnünk a fogyasztók jogait, nem csak propagandát terjeszteni. Köszönöm szépen. Az európai fogyasztóvédelemnek új dimenziókat kell adni, hiszen pillanatnyilag nem egyenrangú fél a fogyasztó és a termelő. A termelőnek és a fogyasztónak azonos jogokkal kell rendelkeznie. Pillanatnyilag a rendszer nem működik nagyon jól, hiszen a állam együttműködése a fogyasztói szervezetekkel nem túl jó. Remélném, hogy a bizottság felveszi a kapcsolatot a fogyasztóvédelmi szervezetekkel. Ezen kívül folytatnunk kell a harcot a tisztességtelen üzleti gyakorlat ellen is. Számos tisztességtelen gyakorlat van, számos nagyon agresszív technika van, amelyel a fogyasztó választását befolyásolni lehet, és főleg a sebezhető fogyasztókra gondolok. Gratulálok Ramon kollégámnak

Köszönöm szépen. A következő felszóló Prendergast asszony. Thank you, Chair and colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Ami a bizottság eh, fogyasztói menetrendjét illeti, és ezt a jelentést, különböző hozzáférési lehetőségeket nyújtanak számunkra a fogyasztási cikkekhez. Ki kell emelni, hogy az állampolgárok alapvető igényeit kielégítsék, hiszen itt az egyenlőtlenségről kell beszélni. Éppen ezért a pénzügyi rendeleteket, a banki szolgáltatásokat, ezt szerint kell szabályozni azért, hogy ne kerüljenek nehéz helyzetbe a fogyasztók

bevezetett miszerint twelve év alatti gyerekeknek nem lehet a médiumokban hirdetéseket célozni hiszen ezek a gyerekek nem tudják értelmezni azokat a reklámokat és gy olyan dolgokat keresnek amelyek az egészségükre veszélyesek. továbbá azt kell megfontolni hogy milyen módon tudjuk a gyerekektől elzárni ezeket az egészségükre veszélyt jelentő dolgokat például a dohánytermékeket például a szeszes italokat vagy éppen a közétkeztetést hogyan tudjuk megreformálni annak érdekében hogy kevesebb sóval kevesebb cukorral több gyümölccsel több zöldséggel tudjuk őket etetni. Köszönöm a figyelmet. Az utolsó felszóló Irigoyen asszony. Gracias, presidente en primer lugar felicitar al ponente el señor garcés por su excelente trabajo. se ha fijado un ambiente. A bizottság nagyon ambiciózus programot tervezett magának az elkövetkezendő évekre, hiszen az európai fogyasztóknak új kihívásokkal kell szembenéznünk, mint például a piacok globalizációja, a pénzügyi deregolás és a digitális kereskedelem nagyon jó lenne, hogyha az Európai Bizottság a lehető leghamarabb beterjeszteni ezeket az intézkedéseket, amelyeket bejelentett, ugyanis az elmúlt években az egységes belső piac fejlődésére vonatkozó szabályok sokkal gyorsabban haladtak, mint például a fogyasztók felkészítésére vonatkozó lehetőségek. Új kihívások születtek, amelyek például a technológiához kapcsolódtak, fenntarthatatlan fogyasztási modellekhez, illetve a szociális kirekesztettséghez. Ezért a fogyasztókra, a, főként a kitett fogyasztókra gondolok ebben az esetben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Szemet a biztos úrnak fogom megadni a szót, parancsoljon. az átfogó fogyasztói stratégiai, amit a fogyasztópolitikára terveztünk, az tulajdonképpen minden lépésünk alapja. Minden érdekeltel és érintettel együttműködünk ebben nemzeti hatóságokkal, azokkal, akik a végrehajtásért felelősök, a fogyasztói és a vállalati szférával. Ennek tükrében szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt Garcias Ramon úrnak, és az árnyék előadóknak, hogy olyan alapos munkát végeztek. Az a jelentés, amelyet elkészítettek, az rendkívül értékes útmutatót tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet végrehajtani és továbbfejleszteni a következő években a fogyasztói napirendet. Üdvözlöm azt, hogy a két intézmény közti nézetek jelentős mértékben közelítettek egymáshoz, és hogy a tanács is egy támogató vállásfoglalást tudott múlt októberben elfogadni, arra vonatkozóan, hogy milyen jelentősége van a fogyasztói politikáknak, amely az egységes piac egyik alapvető eleme. 56%-át képviselik a fogyasztói termékek az EU GDP-jének, és a fogyasztók mozgatják a piacokat, a piacok pedig a gazdaságot. Ahogy a jelentés is mutatta, munkánkat a fogyasztói napirend vagy program négy pillérére építjük, fogyasztói biztonság, a fogyasztói jogok terjesztése, oktatás, képzés és fogyasztói szervezetek támogatása révén. A a végrehajtás, mint legfontosabb, és a fogyasztói politikák gazdasági és társadalmi változásokhoz való igazítása. Ezek a legfontosabb ágazati politikákat is tartalmazzák, amelyek hatékonyságát is növelnünk kell. Ennek tükrében különösen azt üdvözlöm, hogy a parlament meghatározta, melyek a pénzügyi szolgáltatások, digitális szolgáltatások, energia és köz, szállítás közlekedés legfontosabb eleme is. Ezek egyből a a legsérülékenyebb fogyasztók igényeinek kielégítésére is szolgálhatnak, és a fogyasztás növelésére. Tisztelt képviselők! A jelentés egyértelműen demonstrálja azt, hogy jelentős mértékben egyetértünk abban, hogy mennyire fontos a fogyasztói politika európai állampolgárok számára való hatékonyságának növelése. Éppen ezért nagyon fontos, hogy most segítsünk, hiszen a legtöbb fogyasztó, illetve sok fogyasztó nehézségekkel szembesül. Az Európai Uniós állampolgárokat, a fogyasztókat mindennapi életükben kell segítenünk. Éppen ezért a programon felhatározott kezdeményezéseket az ő érdekükben kell végrehajtanunk. Ennek tükrében 2014 végére a bizottság egy olyan jelentést fog benyújtani, amely a fogyasztói program végrehajtásáról szól. A parlament fogja ezt megkapni. Végül pedig hangsúlyoznám, hogy milyen nagyra értékeli a bizottság azt az értékes jelentést, amelyet a parlament kép készített. Ez alapvető eleme lesz a fogyasztói politikának a bizottság munkájában. Köszönöm. Ja, komisár Biztos úr, köszönjük szépen. A záró megjegyzést. Mielőtt rátérünk a következő napirendi pontunkra, egy közleményt kell felolvasnom. Megkaptam a tanácstól az